Okay. Yeah, Mr. Davis, Mr. Davis, not a... Deva úr ma délelőtt nem jön el hozzánk, nem tud idejönni. Meg akartam neki adni a szót, de ezt most nem fogom megtenni. Megvárjuk, hogy mindenki elfoglalja a helyét, és utána elkezdjük. Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy akik itt voltak tegnap, azok már tudják, hogy fél tizenkettőkor szünetet fogunk tartani, megváltozott a napirend, mert a római szerződés aláírásának 60. évfordulója lesz egy megemlékezés, és ide minden képviselőt meghívtak. Délután fél hatkor pedig a költségvetési és a külügyi szakbizottsággal a külső beruházási alapról fogunk egyeztetni, ami egy nagyobb teremben lesz majd azt hiszem, hogy a 4Q2 vagy a 2Q2, minden esetre a napi rendben ez benne van. Mindenképpen egy másik teremben fogunk majd találkozni fél hatkor. A néppárt terme a 2Q2-es teremben lesz, tehát fél hatkor. Azt hiszem, hogy most már elég sokan vannak itt. Megnyitom a szavazást, kérem ellenőrizzük, hogy működnek-e a gépek. Has everybody voted? Ha mindenki szavazott, de még nem, nem. Mindenki vegye elő a kártyáját. Give you all a chance to get... Adok elég időt, hogy elővegye a kártyáját. Úgy látom, most még csak ellenőrizzük a gépeket. Okay, the vote is closed. Lezárom a szavazást, úgy néz ki, hogy minden működik, tehát kezdhetjük. Tehát két véleményünk van, először is a Költségvetési Szakbizottság részére a külső beruházási tervről, azon kívül pedig a külső cselekvésekkel kapcsolatos alap. Venter úr. Elnézést, elnök asszony. A kollégám George itt van, de a szavazókártyánk nem működik, de elkezdhetjük. Yeah. In two minutes. Tehát addig is, amíg a kártya megérkezik, addig fel tudjuk jegyezni írásban a szavazataikat. Mindenkinek megvan a kártyája? Nagyszerű. Akkor megkezdhetjük a szavazást. A 11-es módosítóval kezdjük, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ezt ellenőrizünk el, tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, és ezt elutasítottuk. Tizenhármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es mellette, elnézést, javítja magát az elnök. Akkor áttérünk a 18-as módosítóra mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 18-as módosító, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, és ezt elutasítottuk. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük, 19-es módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. És azt is elutasítottuk. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük az egyes módosítót, megnyitom a szavazást. So I, I miss, yeah. Has everybody Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, elutasítottuk. Egyértelműen elutasítva kilences módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás előtt, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és azt elfogadtuk. Még szavaznunk kell a teljes véleményről. Most név szerint szavazunk erről. Megnyitom a szavazást. Everybody... Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok az előadónak, távol létében is. Most a 9-es napi rendi pont következik ami a második része ennek a csomagnak, ami az Európai Beruházási Bankról szól. Ennek is Deva úr volt az előadója. Először az 58-59-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elutas, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, most lezárom a szavazást, és nem, elutasítottuk, tehát jó, hogy ellenőriztük. 71-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is, lehet, hogy ugyanez a többség van most, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 72-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 72-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 76-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 76-os, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást és ezt elfogadtuk. 78-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 79-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 79-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 80-as, tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. És ezt elutasítottuk. 81-es mellette, ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizni kell, mert mindenki máskor emelgeti a kezét. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 82-es mellette, ellenem, tartózkodás, ezt is ellenőriznünk kell, 82-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. 83-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 87-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. És azt elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 91-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizhetjük, ellenőrizzük a 91-est, megnyitom a szavazást, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de utolsó pillanatban jelentkeztek egyesek. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 92-es mellette, ellene, tartózkodás, el, ezt is megnézzük, azt hiszem elfogadtuk, de kis többséggel megnyitom a szavazást a 92-esről. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriző, 93-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és ezt elutasítottuk. 94-es mellette, ellene, tartózkodás. Nézzük meg a 94-est, megnyitom a szavazást. Azt hiszem, ugyanaz lesz az eredmény, lezárom a szavazást, és ezt elutasítottuk. A mellékletekről szavazunk, 20-as módosító és a 21-es. Ezekről közösen szavazunk, tehát mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene. Tartózkodás ellenőrizzük, 22-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 23-as, 24-es ezekről együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Preambulumról szavazunk, 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 30-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 30-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, elnézést, 5-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az 5-öset, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és ezt elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 41-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 41-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 47-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, de azért nézzük meg. 47-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és ezt elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az 50-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és igen, ugyanazzal a többséggel elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az 57-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. És ezt elutasítottuk. És most név szerint szavazunk a teljes véleményről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom. És ezt nagy többséggel elfogadtuk, gratulálok Deva úrnak ehhez is. És elmondanám, hogy a titkárságról Lilinek ez az utolsó napja. Nagyon keményen dolgozott ő a szakbizottságban. Köszönöm szépen az eddigi munkáját. Thank you. And Tristan is also leaving, going back to the UK to work in House nagy-Britanniába megy majd vissza, és a House of Lords-nál fog dolgozni. Most akkor rátérünk a következő pontra. Ruházati ágazatra irányuló kiemelt uniós kezdeményezés. Meg is adnám a szót a jelentéstevőnek kérdezem, hogy Lola szeretne valamit mondani, mielőtt megkezdődik a szavazás. Igen, nagyon röviden szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki velem együtt dolgozott ezen a jelentésen. Színfér Arne uraknak, Juditnak, és azt gondolom, hogy sikerült konszenzusra jutnunk, és ez a jelentés nagyon fontos számos ember élete szempontjából. És szeretnénk a plenárison nagyon erőteljesen megjelenni, mert ez nagyon fontos téma. Köszönöm szépen. Hosszú a szavazó listánk, de nyilván nagyon sokat is dolgoztak, dolgoztatok rajta, kompromisszumokon is, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a négyes kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Akkor az ötös oldal jön, 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, elfogadtuk. 185 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 185-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 115 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 115-öst, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk 116 mellette ellene tartózkodás e- ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyel, szavazategyenlőség. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás e, elfogadtuk. 123-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 123-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elutasítva, hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 130 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 132 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt, és megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 133 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 133-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12. oldal, 155-ös módosítás mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 155-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tart, ellenőrizzük a 12 es megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 170-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 171 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 171-est. Azt gondolom, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 172-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 174 mellette, ellene, tartózkodás, 174-est ellenőrizzük, valószínűleg ezt is elfogadtuk, de megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 175 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 180 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A 180-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 182 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 186-187, megnyitom a szavazást. Illetve mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, úgyhogy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Jó, hogy ellenőriztük. jönnek a preambulum bekezdések, 21-es mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 22 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 22-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 24 mellette, ellenem tartózkodás, ellenőrizzük, mellett, ö, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Így is, úgy is. Huszonhárom mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 23-ast, 23-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 25-öst, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrzük ezt is, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 27-es részenkénti szavazás első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, ellenőrizzük, a második részt megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28 és 83 együtt szavazunk. Mellette, ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel, 29-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 30-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk, jól láttuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 34 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a 34-es tehát, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk 35 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 36 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 36-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük az 56-os, megnyitom a szavazást. Valószínűleg elutasítottuk, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 17-es kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Nem láttam, hogy mellette vannak itt a kollégák, lezárom a szavazást, akkor világos, hogy elfogadtuk nagy többsége. A néppártnak nem értettem a jelzéseit. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 72-es módosítás mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, 72-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 73-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 74-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt a 74-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, felvetett, ö, elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76-77 okafogyott, 79-es jön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 84-es, amelyet módosított volt egy szóbeli módosítás, ez a szavazó listán szerepel, úgyhogy rendben van, hogyha ezzel együtt szavazunk? Jó. 84 szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 86 mellette ellene tartózkodás elutasítva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 8-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 8-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es módosítás. 9-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosítás, hogy az ennek mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 14-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 17-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 18 est megnyitom a szavazást, mellette van a néppárt, akkor elfogadtuk elnézést, elnézést, világos, hogy elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. a vélemény. Ápreambulum bekezdés, inta, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva B preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. J mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. L mellette ellene tartózkodás elutasítva. M mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük az M preambulum bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Szavazat egyenlőség. Kettes bekezdés, inta mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a hármast, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, elutasítva. Négyes bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas részenként szavazunk, három részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette, nem, a másik rész oka fogyott, harmadik, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Nem, a harmadik részt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. De igaza volt Vente úrnak, jó, hogy ellenőriztük. Tízes bekezdés mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a tízest, megnyitom a szavazást. Nem, nem, elfogadtuk, világos. Nem kell ellenőrizni. Nagy többséggel elfogadtuk. Jó. Akkor 11-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 13-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva, épp hogy. 17-es bekezdés mellette ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 17-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 21-es bekezdés mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette nem. Részenként szavazunk, Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a másik részt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva, másik rész, harmadik rész mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a harmadik részt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Következik a Foglalkoztatási Bizottság A preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, C mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, D mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük a D-t tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas bekezdés. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a hármast. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a hetes bekezdést, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Én még nem szavaztam, egy szavazat hiányzik, lezárom a szavazást elutasítva. Még jó, hogy szavaztam. Nyolcas bekezdés mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Nem, el, elutasítja mind a két nagy frakció, akkor elutasítva, akkor következik a 11-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 11-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 20-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 25-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor most következik a zárószavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel, néhány tartózkodás mellett gratulálunk a jelentéstevőnek. Ez volt Joanna első szavazása Gratulálunk ehhez a hosszú és bonyolult szavazáshoz. Thank you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 Okay, colleagues, for once we're ahead of schedule. You want... Kedves kollégák, kivételesen most egy kicsit még korábban is fejeztük be. Szünetet tartsunk? start. Let's, we just start and then we might have because we... Akkor kezdjünk mégis, jó? Mert 10.30-ra jönnek és azt hiszem, hogy ez a téma viszont nem tart olyan nagyon sokáig. A bizottságtól nincs itt senki, jó, tízig várunk, jó? A bizottságra várni kell, tíz, tízkor kezdjük újra.

Okay, colleagues, we can make a start now. Um... kollégák, kezdjük el újra. 11-es napi rendi pont következik, ami egy vélemény a Költségvetési Bizottság számára az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó pénzügyi szabályokról. Én vagyok a vélemény szerzője, elnökként kaptam meg, és akkor háttérként el tudom mondani azt, hogy az MFF félidős felülvizsgálatával egy időben úgy döntött hogy az Európai Bizottság, hogy a pénzügyi rendeletet is megváltoztatja, és megpróbálják egyszerűsíteni azokat a szabályokat, amelyek alapján a külső felek kaphatnak az európai költségvetésből forrásokat. Februárban volt egy olyan találkozónk, amikor az Európai Bizottságot meghallgattuk, és volt egy eszmecsere a kedvezményezettekkel is és ezen szervezetek némelyike megjegyzéseket tett írásban hozzám benyújtva, és ezeket beépítettem a módosítóba. Az Európai Bizottság célja az, hogy csökkenteni akarja az EU projektek végrehajtásának administratív terheit. Egy területen nagyon is támogatom ezt az erőfeszítést, nevezetesen az auditok számának csökkentését tartom hasznosnak. Tehát a bizottság azt mondja, hogy ha a nemzeti kormány auditálja ezt a szervezetet, akkor nekünk nem kell, hogyha a nemzeti kormányban egyébként megbízunk. Tehát ez egyik eh, egy, egyszerűsítési mód, aztán a segélyek kiadásának, támogatások kiadásának módját akarják egyszerűsíteni, illetve eh, valamilyen módon be kell árazni az önkéntes munkát, illetve a természetbeni hozzájárulásokat is. Lesz egy új rend, rendszer, amelynek célja az, hogy az eredményeket elemezzék. Ez egy eredmény alapú rendszer, tehát a támogatás az bizonyos eredményektől, outcome-októl függ, és egy másik reformelem az a számviteli költségek csökkentése. Tehát eh, ezen kérdésekben azt gondolom, hogy támogatnunk kell az Európai Bizottságot, erre is teszek javaslatot, mert egyszerűbbé kell tenni a szabályokat. Vannak olyan módosítóim is, amelyek egyszerűsíteni akarják, illetve eloszlatni akarják azokat az aggodalmakat, amelyek megfogalmazódtak. Ilyen változások között Elsőként említem a flexibilitási eh, buffert, eh, amely egy pénzvisszatartás eh, az előre nem látható dolgokra. Itt világosságot akarok teremteni, tehát hogyha nem költik el ezt a pénzt, akkor a pénznek vissza kell mennie a, abba az alapba, abba az eszközbe, amelyből elvették. Tehát, hogyha a DCI költségvetésből jön, akkor oda kell, hogy menjen, miután nem eh, lett felhasználva. Tehát eh, ez egy olyan eh, folyamat, amelybe egyébként a parlament, amelyet a parlamentnek felügyelnie kell. A, az eredmény alapú kifizetéseknél azt mondják a szervezetek, hogy elfogadják ugyan a rendszert, de tudniuk kell a szabályokat előtte. E, tehát milyen alapon fogják az eredményeket megítélni. Én azt is megértem, hogy a pénzügyi rendeletben a bizottság nem akar a részletekbe bocsátkozni, mert majd lesz egy második, egy végrehajtási útmutató, de ezek a szervezetek akarnak egyfajta e, világosságot, hogy mit várnak el tőlük, mit kell elérniük. Ráadásul itt kell, hogy legyen egyfajta rugalmasság is, mert vannak előre nem látható körülmények ECO és DEVE területeken, Eh, tehát ezt figyelembe kell venni az eredmény alapú eh, rendszernél is. Egy másik dolog eh, a trust fundok működésére vonatkozik. A parlament egyetért azzal, hogy a trust fundok azok szükségesek, ugyanakkor ezeket felügyelni kell. A módosítók két dolgot tesznek el, egyrészt tesznek meg, egyrészt a különböző megfigyelői pozíciókat létesítenek a parlament részére, illetve eh, gyorsítani kell a szükséghelyzetekben a trust kifizetését, illetve létrehozását. Amennyiben nincs is a szükséghelyzet, akkor a trust azokat eh, parlamenti felügyelettel lehet csak létrehozni. Eh, parlamenti ellenőrzés, megfelelő parlamenti ellenőrzés, tehát szükséges. A mi mi a költségvetéseket, hét, ah, bocsánat, a költségeket 7%-ra lőnénk be, ezek a fő szabályok, költségeket ha úgy tetszik. Nem csak minket érint ez a téma, más bizottságokat is, az AFET-et például, ők pedig a szomszédsági alapot kezelik. Tehát ezek az én javaslataim, és akkor most a kollégákat hallgatom meg. Nem tudom, a kollégák akarnak-e valamit ehhez hozzáfűzni? Any of the other groups have any comments? A frakciók, Rübig úr. Linda, thank you so much. I think it's uh, a very important uh, step, especially in... Köszönöm, elnök úr, ez nagyon font, elnök asszony, köszönöm, ez nagyon fontos a fejlesztési politikában. Financial rules. A teljesítmény alapú pénzügyi szabályok teljesen uh, egységesek, fontosak. A mi több szakpolitikát akarunk látni ebben a bizottságban, és amennyiben azt látjuk, hogy a fellépések hasznosak és tényleg van hasznuk, akkor többet akarunk tenni ezen a területen, A más területeken viszont, ahol másodszor, harmadszorra sem sikerül elérni eredményt, mondjuk korrupció miatt, e, és nem lehetséges e, megfelelő irányba továbbvinni a dolgokat, akkor e, akkor a pénzeket ott vissza kell fogni, le kell állítani. A fejlesztési területen az egyszerűsítés az fontos, mert eh, az adminisztrációs kapacitásokat nem a, a felüliskolázottság jellemzi, tehát eh, az elszámoltathatóság megteremtése ezen szervezetek számára nem egyszerű. Az egyszerűsítés tehát egy kívánatos dolog. A hosszú távú tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az egyszerűsítés az valójában nem szokott hozni sok egyszerűsítést. Tehát mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy most ez így is legyen. Mások akarnak-e szólni, amennyiben nem, akkor megadom a szót az Európai Bizottságnak. A DEFCO, ECO és a költségvetési részlegről vannak itt. Nem tudom, a költségvetési főigazgatóság akar először beszélni? Nincs itt, nem tudom a nevét. Roger Vorbuk vagyok, igazgató, már múltkor is jártam itt. Ön tehát akkor az igazgató. Olivier Walbrook vagyok. Köszönöm a jelentés a jelentést és a konstruktív megközelítést, illetve a bizottság támogatását az, az egyszerűsítésben, illetve a rugalmasságban ezek az együttműködési, illetve fejlesztési politikához szükségesek. A módosítókat tekinteném akkor most át. A legtöbbet el tudjuk fogadni, ugyanakkor háromról külön beszélnék. A flexibility cushion az azért szükséges, tehát nem akarjuk elterelni a pénzeket az eszközöktől, ahonnan el lesznek vonva ebbe a rugalmassági eszközbe, rugalmassági pufferba, hanem csak szeretnénk magunknak egy tartalékot létrehozni, hogy legyen pénz, és az jobban legyen kezelve, azt, azt nem ellenezzük, hogy a különböző, instrument, a különböző eszközök szabályait továbbra is be kell tartani az, hogy milyen módon használjuk fel ezt a marzsot, az szintén egyetértünk azzal, hogy a parlamentet tájékoztatni kell. A másik módosító, amiről beszélnék, az a trust vonatkozik. Itt a 2017-es költségvetési egyeztetés során kötött megállapodásra utalnék. A törökországi Trust Fund az átlátható kell, hogy legyen, és be kell, hogy tartsa a költségvetés különböző elveit, és meg kell, hogy feleljen a jogalapoknak, valamint a felülvizsgálat során erre még visszatérnek ellenőrzési céllal. Ahogy ön is mondta, az elszámoltathatóság és a rugalmasság közt egyensúlyt kell találni, és e, itt vállalást tettünk, hogy a Költségvetési Bizottságot e, e, átájékoztatjuk, és az Európai Parlament részvételére vonatkozó javaslatokat is leteszünk a biztos, a költségvetési biztos azóta írt a parlamentnek, mégpedig arról, hogy hogyan lehetne mindezt végrehajtani, és a Trust igazgatóságában meghívta a parlament képviselőit is. Tehát azt gondolom, hogy ugyanaz a célunk, elismerjük a célját ennek a bizottságnak, kötelességét ennek a bizottságnak, hogy tájékoztassa a parlamentet arról, hogy mi történik a trust folyamatos információra van szükség, ez a pénzügyi rendeletnek a része, költség pénzügyi rendeletnek a része, tehát mielőtt megalapul, létrejön egy ilyen trust fund, önöket tájékoztatjuk, önök az igazgatóságban részt vesznek megfigyelőként, tehát a végrehajtási lépéseket is látják, és a jelentéstételt is növeljük, egy havi jelentés kapnak a az Európai Bizottságtól, és természetesen megkapják az éves jelentést is. Az éves jelentés viszont sokkal részletesebb lesz, és az Európai Trust Fundok hozzáadott értékét is kifejezi majd, illetve tartalmazza majd. Tehát e, ezzel azt gondolom, hogy átfogó módon reagálunk a parlament aggodalmaira. A bizottság azonban nem tudja támogatni a delegált aktusokkal kapcsolatos javaslati részt, tehát hogy a nem sürgős trust fundoknál nem látjuk értelmét annak, hogy más legyen az eljárás a sürgős vagy nem sürgős trust fundokra. Nem felel mindez meg a jobb jogalkotási megállapodásnak sem, illetve a delegált aktusok alkalmazásáról szóló megállapodásnak. Ez tehát egy problémás dolog, de a, a, a módosító többi részét ezt elfogadjuk. A 7%-ra térnék még ki. Támogatni, biztosítani szeretném a parlamentet arról, hogy az Európai Bizottság ezt már végrehajtja is. Van egy olyan rendelkezés, amely ugyanezt a maximum értéket határozza meg. Az, hogy ön viszont egy olyan cikkbe szeretné ezt beemelni, amely egy csomó más dologgal foglalkozik, például az ensz való együttműködés eh, sérülékeny országokban, eh, pénzügyi eszközök, eh, amelyeket a más szervezet felügyel, illetve a más szervezetek magas szintű szakértőinek eh, szakértői munkája. Én azt gondolom, hogy itt egy egyszerű küszöb, ilyen sokféle területen egyszerű küszöb bevezetése az nem megfelelő. Ráadásul ez azzal az eredménye járna, hogy a nemzetközi partnereinkkel az együttműködés költségeit növelni. Általában ugyanis az együttműködés költsége az kevesebb, mint 7%. Eh, ha bevezetjük ezt a szabályt, akkor mindenki nyilván a maximumot fogja kérni, tehát a 7%-ot jelenleg egy, egy bizottsági döntés van ezekben a témákban, és természetesen van egy átláthatósági jelentés. Ennyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, és köszönöm még egyszer a támogatását az egyszerűsítés és rugalmasság témában. Köszönöm. A DEFCO főigazgatóságtól is van itt valaki, Jan Samples. Well, it's actually Paul Verwimp, because uh, uh, Mr. Samples was... Samples úr Hosszú, hosszú neveket nagyon nehéz eh, kezelni, mondja az elnök. Természetesen a Költségvetési Bizottság eh, a Költségvetési Főigazgatósággal eh, együttműködésben vagyunk, és egyet is értünk azzal, amit a Költségvetési Igazgatóság mondott. Egy további megjegyzés lenne azzal kapcsolatban, amit ön mondott az eredményorientált finanszírozásról, a fejlesztési területen figyelembe fogjuk venni a különböző templétekben azokat a helyzeteket, amikor olyan okokból nem valósul meg az eredmény, amely nem róható fel a kedvezményezetnek. És eh, egy másik eh, eh, kérdés, ez a delegált aktusok kérdése a trust fundok vonatkozásában. Amit az igazgató úr elmondott, azt kiegészítem azzal, hogy vannak kétségeink azzal kapcsolatban, hogyha az emergency és post-emergency trust fundokat megkülönböztetjük, tehát a szükséghelyzet és azutáni trust fundokat, e, és az egyiket lehet delegált létrehozni, nélkül létrehozni, a másikhoz viszont delegált kell, akkor azok a fellépések, amelyeket finanszírozunk a trust fundokból, és mondjuk sikeres a szükséghelyzet kezelése, és a szükséghelyzet kezelés utáni időszakra is kell további finanszírozás, akkor hogyan lehet eljárni? Fel kell oszlatni a már létező trust fundot, és létrehozni egy másikat, egy delegált aktussal, tehát itt gyakorlati problémákat is látunk. Köszönöm. És most pedig Charles Pirot. van itt, azt hiszem az ECO-tól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ECO főigazgatóságnál mi teljes mértékben egyetértünk a költségvetési, illetve a Nemzetközi Együttműködés és Fejlesztési Főigazgatóság kollégáinak a véleményével. És ön is elmondta, valamint a kollégák is, hogy szükség van a terepen végzett összetett és nehéz műveletekre, és ennek során a humanitárius partnereknek is hozzá kell ehhez járulniuk, ahhoz, hogy észszerű és átgondolt módon eh, tudjunk eh, eljárni, és hogy ne büntessük meg azokat a partnereket, akik eh, jóhiszeműen járnak el. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük. Ami a trösztök kérdését illeti, azt hiszem, hogy értető, hogy mire akar itt kiukadni a parlament. Úgy, hogy nagyon sok ilyen alapot hoznak létre mostanában. És azt nem mondhatnám, hogy velünk konzultáltak korábban, mielőtt ezeket létrehozták volna, és nem látom a jogszabálytervezetben azt sem, hogy hogyan garantálná ezt a jövőben a parlament számára a jogalkotó tájékoztattak minket arról, hogy ezeket az alapokat létrehozták, de nyugtalanít minket az, hogy nincs megfelelő mechanizmus arra, hogy nem csak, hogy megvizsgáljuk, hanem hogy részt vegyünk, bevonódjunk a döntésbe. És itt a költségvetésből vesznek ki pénzösszegeket, és más kalapokba helyezik azt át, ahonnan azt rugalmasabban lehet felhasználni. És őszintén szólva jelenleg az a tendencia, hogy valahányszor egy nagy nemzetközi konferenciát vagy nagyobb eseményt rendeznek, akkor létrehozunk egy ilyen alapot. És hol lesz ennek a vége? A bizottság gondol esetleg arra, hogy bizonyos százaléka ezeknek a pénzeknek oda kerül, ahova nem szánták. Hogyan fogjuk az alapok létrehozását megállítani, csak azért, mert van egy nemzetközi konferencia, és ott szeretnénk valamit elmondani? A parlamentnek ezzel van problémája, és nem csak a mi szakbizottságunk, hanem a költségvetési szakbizottságnak is gondot okoznak ezek az alapok, illetve a delegált jogi aktusok. De ezeket nem rövid időre hozzák létre, legalábbis egyes részüket, és ekkor ezeknek megfelelő alapozásra van szükségük, és elnézést láttam, hogy Marian Hojber szeretett volna hozzászólni illetve mind a ketten szeretnének mondani valamit. Mária következik először, parancsoljon. Esetleg vegyék fel a felhallgatókat, hogy németül tudjak beszélni. Nein, ich möchte das nur noch mal unterstützen. Szeretném még egyszer alátámasztani, amit Linda mondott, hogyha az egyik alapot hozzuk létre a másik után, akkor elveszítjük már az nem látjuk már át ezt az egész rendszert, nincs igazán ellenőrzésünk alatt, és nem igazán tudjuk, hogy mi az, ahol éhénység ellen, szegénység ellen küzdünk, összekeveredik minden, úgyhogy ezért elég aggasztónak tartjuk ezt a témát, de most oda is adnám a szót, át is adnám a szót kollégámnak, aki részleteiben foglalkozik ezzel, tessék. Emlékszem, amikor először elkezdtünk beszélni arról, hogy a pénzügyi rendeletben rugalmasságra lenne szükség, és ekkor Georgieva alelnök asszonynal tárgyaltam erről Isztambulban, ahova a humanitárius csúcs véget utaztunk. És elmondom, hogy mit mondott ekkor ő nekem. Azt mondta, hogy arra kért minket, hogy gondoskodjunk arról, hogy a parlament egésze bevonódjon ezekbe a javaslatokba, amelyek a bizottságtól érkeznek. Ugyanis ha ez nem így történik, akkor annak az lesz a vége, hogy kevesebb rugalmasságot és kevesebb észszerűséget tapasztalhatunk majd a szabályokban, amelyek a rendelkezések végrehajtására vonatkoznak. És azt hiszem, hogy ezért kell most együttműködnünk, és azon dolgoznunk, hogy észszerű legyen a végrehajtás, és az ellenőrzés ne legyen túlságosan bürokratikus. Azt hiszem, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság a, amiatt aggodalmaskodik, hogy túl sok ellenőrzés és újraellenőrzés történik. Itt van ez a Cross Reliance nevű fogalom a javaslatban, ami azt jelenti, hogy a bizottság már létező értékelésekre is támaszkodhat és ez most bekerült a pénzügyi rendeletbe, és mindenképpen szükség van arra, hogy ez benne is maradjon, ugyanis a Költségvetési Ellenőrző Bizottság szeretne nagyobb hatáskört kapni ebben. Nekem is lenne egy kérdésem. Az Európai Fejlesztési Alap földrajzi eloszlásáról, tehát igaz, hogy ezt az AKC országokon kívül is lehet használni? Valaki ezt mondta nekem, és elfelejtettem már, hogy ki volt az, de ilyen fajta aggájaink vannak, hogy honnan jön a pénz, hová kerül. És a rugalmasság igen jó dolog, de megfelelő okkal kell azt bevezetni. Tehát ezek voltak a kérdések, főleg a Költségvetési Főigazgatósághoz intéztük a kérdéseket. Köszönöm szépen a vitát. Azt hiszem nagyon fontos, hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről, és fontos az is, hogy azt is megvizsgáljuk, hogyan használta mostanáig a bizottság ezeket az alapokat. Csak négy ilyet hoztunk eddig létre. Líbia, Kolumbia és más országok vonatkozásában hoztuk ezeket létre. Azt hiszem, hogy nem éltünk vissza ezzel az eszközzel, ott léptünk csak közbe, ahol erre valóban szükség volt, ahol az Európai Uniótól cselekvést vártak azt szeretném elmondani, hogy igaz, hogy létrejöttek ilyen alapok, de azért nem volt belőlük olyan sok. Másodszor teljes mértékben tiszteletben tartjuk ezeken az alapokon belül a költségvetési hatóságok jogköreit, és különösen a földrajzi eloszlásnál igaz ez. Hogyan tudjuk ezt ellenőrizni? Ezt onnan lehet tudni, hogy a beszámolót elküldjük önöknek, Először van a beszámoló, utána pedig még egy lehetőség van arra, hogy kérdéseket tegyenek fel. Tehát teljes betekintést kap a bizottság, és teljes átláthatóság történik. Az OLAF és más garanciák is biztosítják ezt. Másodszor, ami azt a kérdést illeti, hogy a szöveg kijelenti azt, hogy tájékoztatják erről, a parlamentet. A 225-es cikk elején szerepel az, hogy a parlament és a tanács tájékoztatása után lehet alapot létrehozni. Elnök, az egy dolog, hogy én elmondok önnek valamit, hogy mit fogok holnap csinálni, de ez nem azt jelenti, hogy engedélyt is kérek. Tehát a tájékoztatás és a konzultáció között van egy kis különbség. Igen, biztosan tudnánk még egy lépést tenni előre a biztos leveléből is lehetett látni, hogy valóban szeretnénk bevonni a parlamentet. És igyekszünk rendszeresen tájékoztatni és konzultálni a parlamenttel minden alkalommal, illetve az irányító tanácsba is parlamenti képviselőket is beveszünk. Aztán azt szeretném még elmondani, hogy nincsen elszámoltathatósági hézag a jelenlegi rendszerben. Ezt szeretném kiemelni, mert ez nagyon fontos. Amikor egy eszközből át irányítunk pénzeket ezekbe az alapokba, akkor a parlament is jelen van, és utána pedig megkapja a parlament a beszámolót, ezen kívül az irányító tanács is megvizsgálja azt. Tehát azt hiszem, hogy méltányos módon megerősítettük a költségvetési hatóság szerepkörét, és ez lehetővé teszi az önök számára, hogy valójában lássák, hogy mi zajlik ezekben az alapokban, és remélem, hogy így pozitívabb lesz majd az önök véleménye arról, hogy mit is teszünk. Egy nagyon fontos válságról van szó Líbiában és máshol is, tehát szükség van egy eszközre ennek a kezeléséhez. Végül pedig szeretném ajánlani a kollégák hozzászólásait is figyelembevételre, mert nagyon fontos, hogy ne ellenőrizzük meg az ellenőrzéseket is, és hogy a Cross Reliance-t törölték a Költségvetési Szakbizottság jelentéséből, az fontos, hiszen ez egy hatékony rendszer, amit meg kellene tartani. Köszönöm. Igen, a fejlesztési alapról pedig azt tudom mondani, hogy a beszámolóban megmutattuk, hogy hogyan használjuk arányosan a forrásokat az egyes területeken, és hogy hogyan finanszírozzuk a szükséges cselekvéseket. Tehát én itt nem tudok arról, hogy bármilyen probléma fennállna. Biztos vagyok benne, hogy a vita folytatódni fog, hiszen a Költségvetési Szakbizottságban is elő fog ez még kerülni. Igen, vannak itt problémás területek, a közép-afrikai, a kolumbiai alap, vagy a szakpolitikai végrehajtásról szólnak néha ezek inkább semmint válságokról. Tehát többféle alap létezik többféle célra, de erről fogunk még később beszélni a parlamentben, és tudjuk, hogy megkértek arra is, hogy küldjünk megfigyelőket az én tanácsi ülésekre. Ezekről is beszélünk a szakbizottságban. Köszönöm szépen a bizottságnak, köszönöm a kollégáknak. Ezzel le tudjuk zárni ezt a napirendi pontot. Március 28-án kedden délig lehet benyújtani módosítókat. Köszönöm szépen. És még annyit szeretnék elmondani, hogy a különleges plenáris ceremónia miatt a 12-es napirendi pontot elhalasztottuk, a civil társadalom terének összezsugorodása. Ez a pont tehát most kimarad, a 13. pontra lépünk át, ami a társasági adó információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele. Most egy percet, egy perc szünetet tartunk.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 Okay, so um, this is we're going to have an exchange of views on the leisure. Nos, tehát az Econ bizottság és a jogi bizottság által készített jelentésről van szó, társasági adóinformációk, egyes vállalkozások és jogterpek általi közzététele. A második adóelkerülési csomag részét képezi ez, és ez az Európai Bizottság munkája a PEPS kezdeményezés, tehát az, az adó elkerülés és a profit átirányításának témája. Tehát amikor a vállalatok megpróbálják minden lehetséges eszközzel elkerülni az adófizetést. A jelenlegi javaslat, amelyet az Európai Bizottság nyújtott be, azt követeli a e, multinacionális cégektől, hogy tegyék közzé a társasági adóinformációkat, tehát ez közzétételi kötelezettség, a több mint 750 millió euró forgalommal rendelkező vállalatok, attól függetlenül, hogy az Európai Unióban vagy azon kívül van a székhelyük, átláthatóbban kell, hogy ben, elkészítsék az adóbevallásukat. kkv hát nem vonatkozik ez a kötelezettség, ezt a témát szorosan figyelemmel kísérjük az SDG vita óta, 2015-ben eh, készült, készítettünk egy eh, jelentést az eh, adó elkerülésről, el is lány volt a jelentéstevő akkor is. A fejlődő országokban a társasági adó hézag, tehát a beszedett és a várt adóbevételek közötti kb. 20%-os hézag van Mielőtt a jelentéstevőnek megadom a szót, illetve a véleménykészítőjének, hadd mondjam el, hogy vannak itt szakértők is, az Oxfam és a Iroda részéről. Az első hozzászólónk, Paró Sárdoné, az Oxfam részéről 8 percet tudok adni, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak bennünket, az Oxfamot, hogy ezzel a témával kapcsolatban megosszuk a tapasztalatainkat. Több mint 90 országban vagyunk aktívak, a szegénység és az egyensúlytalanság ellen küzdünk, és egyértelműnek tartjuk azt, hogy az igazságos adórendszer elengedhetetlen a célunk eléréséhez. Tavaly januárban az Oxfam benyújtott egy jelentést, amely szerint 8 ember vagyona tesz ki a 3, 8 leggazdagabb ember vagyona kiteszi a 3,6 milliárd szegényebb embernek az összes tulajdonát. Említette ezt a 100 milliárd dollárt, ami évente a fejlődő országokban hát nem kerül beszedésre. A fejlődő országok sokkal inkább támaszkodnak a társasági adóbevételre, mint az OECD országok, az egyik esetében 16%, másik esetében 8% ez az érték. A fejlődő országoknak tehát eh, több információra van szükségük, eh, az országonkénti jelentés pontosan ezt teszi lehetővé. Egyes cégek azonban úgy, egyes országok úgy döntöttek azonban, hogy ezeket az információkat nem teszik közzé a fejlődő országok számára. Amikor az országonkénti eh, jelentést elfogadták az OECD részéről, ezzel kapcsolatban nincs eh, probléma. Azt gondoljuk, hogy az adóhivatalok eh, kiváló munkát végeznek, de a feladatuk az, hogy végrehajtsák a szabályokat, nem pedig az, hogy ezeket módosítsák. Tehát a nyilvános országonkénti jelentés nagyon fontos, hogy országonként lássuk egy multinacionális cég adóalapját, bevételét, stb. Um, nagyon sok multinacionális cég működik fejlődő országokban, de nagyon kevés adóbevételre tesznek szerte ezek az országok. Tehát számukra nagyon nehéz világosan látni, hogy ezek a multinacionális cégek eh, eh, befizetik-e eh, az adóikat, és a beruházásnak sem tesz azonban ez jót. Nos, nézzük az adatokat. Az Európai Uniónak köszönhetően tudjuk, hogy hogyan lehet ezt az információt felhasználni, hiszen kapunk információt a bankágazattól. Tavaly az Oxfam alapok és más francia NGO-k egy jelentést készítettek a francia bankok profit nyilatkozataival kapcsolatban látják, hogy elég nagy az egyensúlytalanság az egyes országokban végzett tevékenységek, az ott foglalkoztatott emberek, a bejelentett profit és a bevallott adóval kapcsolatban. Nagyon beszédes a következő kép is, Eh, ez is azt mutatja, ez is a francia bankokra vonatkozik, és azt mutatja, hogy mennyire nem megfelelőek a számok. Eh, az egyes bankok eh, nyereségéről szól ez a következő kép. Nagy különbségek lehetnek az egyes bankok között is, természetesen függően attól, hogy ügyfelenként mekkora profitra tesznek szert ezek a bankok. A az Oxfam egy új jelentést kíván közzétenni, a 20 legnagyobb európai bankkal kapcsolatban, és ott is egészen egyértelműen látszanak ezek a torzulások. Az ön, hogyha ezt a jelentést elolvassák, akkor látják, hogy az önök országának bankjai hogyan, mit jelentenek be, milyen adatokat szolgáltatnak. Az OECD Ben egyes országok tehát titkosan kezelték ezeket az információkat, ezért az Európai Unióban nagy reményt fektettünk, azt gondoltuk, hogy progresszívebb, ambiciózusabbak az Európai Uniós országok, de sajnos az Európai Bizottság a javaslatában csak arra kötelezte a nemzetközi cégeket, hogy az Európai Unióban tevékenységüket tegyék közzé, vagy az erre vonatkozó számokat tegyék közzé de ez nem hatékony sem a fejlődő országok számára, ez egyértelmű, de az Európai Unió számára sem, mert a fejlődő országokat továbbra is nem tájékoztatják. A másik dolog, amit szerettem volna említeni, hogy Hogyha agregált adatokkal dolgozunk országonként, akkor azt is látjuk, hogy mi megy ki az Európai Unióból. Francia és Luxemburg, vagy Franciaország, Luxemburg, Spanyolország és Írország közötti relációban például nem biztos, hogy látjuk, hogy milyen tranzakciókra kerül sor. Lehet, hogy új programokra kerül sor a profit áthelyezés elkerülése érdekében az Európai Unión kívül. Még egy érdekes dolog, az Európai Bizottság megpróbált ezt a javaslatot összekapcsolni az adóparadicsomokról szóló listáról. 2016-ban eh, a Panama kiszivárogtatás után egy hét héttel eh, készült el ez a javaslat, akkor még nem emlegették az adóparadicsomokat, de a botrány miatt valamilyen megoldást kellett kínálni. Eh, az Európai Unió szerint ezek elég korlátozott területek, a fekete lista lehet, hogy még üres. Múlt héten az ECOFIN máltai elnökség alatt azt mondta, hogy szeretnének egy üres fekete listát, tehát valószínűleg ez a fekete listás megoldás nem visz sehova. A leg, az egyetlen megoldás a valódi országonkénti jelentés mellett a dezagregáció, minden ország számára. Az Európai Unió ambíciózus rendeleket fogadott el az Európai Unión kívüli területekre, például a versenypolitikával, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatban. Miért ne legyen ugyanez a helyzet az adópolitikával kapcsolatban? a fejlesztési politika mind az Európai Uniós állampolgárok, mind a fejlődő országok javára válik. Köszönöm szépen, most pedig az Eurodat következik. Uh, thank you very much, and thank you for your kind invitation to present on public country by country. Köszönöm szépen. Jasper Mayernek hívnak, és uh, Policy Advocacy Officer vagyok az adó eh, igazságossággal, a tisztességes adófizetéssel kapcsolatos témában az országonkénti jelentésért az Európai Unió, az Európai Parlament is régóta kampányol. Ezért eh, Ugye azt hallottuk, hogy 2016 eh, áprilisában az Európai Bizottság benyújtott egy, benyújtott egy legislatív javaslatot országonként is, is jelentésre vonatkozóan, miután ez a bankágazatban már megtörtént évekkel Ennek nagyon örültünk, de aztán csalódást okozott az, hogy az Európai Bizottság javaslata csak Európai Uniós országokra vonatkozik ami a fekete listát és az adóparadicsomokat illeti, ezeket még meg kell határozni. Ahogy az Oxfam képviselője már elmondta, ez egy hatalmas hézag az irányelvben. Az én hozzászólásomban azonban néhány egyéb hiányzó elemre szeretnék utalni, amelyek az Európai Bizottság javaslatában hát hiányoznak. Ami a bejelentési küszöböt illeti, az Európai Bizottság irányelve szerint a multi cégek 75 750 millió eurós forgalomtól kezdve, tehát ez az a küszöb, amit fölött közé kell tenniük az adatokat. Az OECD szerint ez a küszöb azt jelenti, hogy a multi cégek 85-90%-ának nem kell bejelentést tennie. Az Európai Unióban ez azt jelenti, hogy számos multicéget kizárják így az országonkénti jelentésből a szám azért is problematikus, mert ez nagyon nehéz, nagy nehézséget okoz a fejlődő országoknak. A fejlődő országokban kisebb a multi, kisebbek a multicégek, és nagy nehézségekbe ütköznek, hogy a a társasági adó eh, bevételeket eh, beszedjék, de, de és eh, a költségvetés mérete miatt a kisebb multicégek által fizetett társasági adó is nagyon nagy jelentőséget nagyon nagy jelentőséggel bír. A Sierra Leone-ban a bányász cégek körülbelül a GDP 3-10%-át tették ki, ezek, ez a két cég, az a London Mining és a másik cég is a 750 milliós profit alá alatt van, tehát nem kell majd a bejelentést elkészít, kell ők, úgyhogy hát homályban maradnak a számok. Egy olyan küszöböt szerettünk volna elérni, amely az Európai Uniós elszámolási és könyviteli irányelvben került meghatározásra, és ez kb. 40 millió eurós forgalmat jelent. Az Európai Parlament is ezt a küszöböt fogadta el, akkor, amikor az országonkénti jelentést be akarta vonni a részvényesek jogairól szóló irányelvbe. Ezt 2015-ben fogadták el. Egy másik elem, amely az Európai Bizottság javaslatából hiányzik, ez az, hogy számos fontos bejelentési elemet kivesznek a bejelentési kötelezettségből. A bizottsági javaslat szerint a multicégeknek nem kell bejelenteniük az országokban tett vásár, beszerzéseiket, illetve eladásaiból származó összegeket, illetve számos bejelentési elemet, amelyek eredetileg szerepeltek az Európai Parlament végső szövegében, a részvényesi jogokról szóló szövegben ami az eszközöket, az aktívákat illeti a multicégeknél, nagyon nehéz a közvélemény számára megbecsülni ennek az értékét. Ez azt jelenti, hogy tehát csak korlátozott rálátással lesz a, lesz a közvélemény erre a témára. Nagyon fontos, hogy jobban lássuk, hogy, az Euró- hogy a multicégek hol folytatják a tevékenységüket, és jobban tudjuk értékelni az, hogy egyes országok mennyi adót fizetnek. A multicégeknek ott kell kifizetniük az adójukat, ahol a tevékenységüket végzik, legalábbis ez az alapelv vezérel bennünket. Egy másik elem, ami az Európai Bizottság javaslatában szerepel, az az, hogy a multi eh, cégeknek csak a saját weboldalukon kell eh, közzétenniük ezt az információt. Azok az egyének, vagy a közvélemény, aki elemezni szeretné ezeket az információkat, minden cégnek a weboldalát meg kell, hogy nyissa, egymástól függetlenül, hogy hozzájusson ehhez az információhoz, el tudják képzelni, hogy egy nagyon leterhelő feladat ez, és ez a civil társadalom kapacitásait eléggé leterheli. Az Európai Bizottság nem, tesz, nem határozza meg pontosan, hogy milyen formátumban kell ezeket az információkat közzétenni, így tehát nem eléggé összehasonlítható ez az információ. Egy értelmesebb megközelítés lett volna, hogyha az információt egy közös űrlapon teszik közzé, és így hozzák nyilvánosságra így könnyebb lenne elemezni ezt az információt. Összefoglalásként a valódi teljes országonként jelentés minden országra kiterjedne, alacsonyabb küszöbértéket kellene meghatározni, több közzétételi elemet, és egyszerűbben hozzáférhető köznyilvántartást hozna ez létre egy közös formátumban, egyforma formátumban. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a jogszabály valóban hatékony legyen, javítsa az átláthatóságot és segítsen elkerülni elkerülni az adó, segítsen leküzdeni az adó elkerülést. Hogyha ez nem így történik, akkor homályban marad e, számos cég továbbra is. Köszönöm, hogy meghívtak, köszönöm, hogy meghallgattak bennünket, és e, várjuk a kérdéseket. Okay, thank you, thank you very much um, for giving us that, that um, outline of, of your view. Just turn that microphone. Köszönöm. Elish Line Véleménye ott van a dossziékban. Tessék. Köszönöm, Linda, és köszönöm az Oxfamnak is, és az Eurodatnak is a, azt, hogy beszámoltak e, e, a jelentéseikről, illetve az anyagaikról. A Panama Papers globális problémákra mutat rá, globális megoldások szükségesek, és globális válasz, a félmegoldások kudarcra vannak ítélve. Ebben a bizottságban már többször beszéltünk arról, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell fejlesztési szempontból is, figyelembe véve, hogy a fejlődő országok fizetik a legnagyobb árat, és különösen eh, káros hatással van rájuk a vállalati adóeltitkolás. A kormányoknak nincs pénzük a legalapvetőbb szolgáltatások finanszírozására. Az ENSZ szerint ahhoz, hogy az SDG-ket finanszírozni tudják, a fejlődő országoknak 20%-kal kéne növelni az adóbeszedést a GDP-hez képest. Hogyan lehet ezt megtenni? Nos, először is tisztességes adóztatással. Az Európai Bizottság javaslatai fontos lépések, ugyanakkor a fejlődő országokban haszontalanok. Ez a javaslat, ahogy arra helyesen rámutatott az előző szakértő, nem elegendő ahhoz, ami szükséges az átláthatatlanság leküzdéséhez, amely mögé bújva a nemzetközi vállalatok elkerülik az adófizetést a legszegényebb országokban. Ugyanis kizárja a legtöbb nagy céget, és nem országonkénti jelentéstételre kötelezi őket az egész világon, hanem csak az EU belül a harmadik országokból agregált adatokat kell közölni, és épp ezért nem felel meg a célnak a javaslat a fejlődő országok szempontjából haszontalan, mert a saját magukról ország specifikus információt nem kapnának. Csak egy teljes országon országonként jelentéstétel, eh, tehát a globális jelentéstétel eh, eh, tenni lehetővé, hogy ne tudják eltitkolni a jövedelmeiket, a bevételeiket. A cégek egyébként erre már 2015-ben is tettünk javaslatot. Nyilván Ázsiában, Afrikában, Amerikában keletkező jövedelmeket is be kell vallani. Az adóelkerülés elleni harc eh, ilyen eh, hiányossága eh, szakpolitikai koherenciás problémákat is felvet. Itt nem csak arról van szó, hogy nagyon sok pénzt veszítenek a fejlődő országok, a, a mi fejlesztési politikánk is sérül. A kockázat az az, hogy egyik kezünkkel visszavesszük azt, amit a másikkal adunk. Az Ekon szakbizottság éppen ezért megpróbálja ezeket a komoly joghézagokat kiküszöbölni, ennek a parlamentnek e, e, a nem agregált adatok e, nyilvánosságra hozatala mellett kell kiállnia, illetve egy alacsonyabb küszöböt kell bevezetnie, és éppen ezért én 40 milliós küszöböt javasolnék, ami már a közepes cégeket is a hatály alá vonná. Csak egy ilyen kötelezettségvállalással lehet a koherenciát megteremteni és fellépni a világon és Európában a szegénység, illetve az egyenlőtlenség ellen. Emellett teszünk javaslatot arra, hogy még további adatokat hozzanak nyilvánosságra egy közös formátumban, közös, könnyen hozzáférhető módon. Én várom a többi kollega pozitív, konstruktív együttműködését a más frakciók képviseletében is köszönöm. Most pedig az árnyék előadók következnek. Paul Rubik következik. Köszönöm szépen. Először szeretnék köszönetet mondani, főleg ami az Oxfam előadását illeti, hiszen természetesen az átláthatóság, főleg az adó eh, fizetés esetében nagyon fontos eh, alapelv. figyelnünk kell arra, hogy az adófizetők tudják, hogy mi történik a pénzükkel. Pontosan a fejlesztési politikában rendkívül fontos az átláthatóságot javítani. Természetesen ugyanez a probléma az Európai Bizottság esetében is, hogy a kompetencia csak a 28 EU-s tagállamra terjed ki, és az Európai Unión kívüli régiók esetében felmerül az a kérdés, hogy annyira merül ki, annyiban merül ki a kompetencia, hogy végig gondolják, hogy hogyan lehet ezt alakítani. Az Európai Unió rendelkezésére álló pénzek során nagyon fontos az átláthatóság megvalósulása, hogy tudjuk azt is, hogy az NGO-k hogyan használják fel a pénzt, a közszféra hogyan használja a pénzt. Az országonkénti jelentés elengedhetetlen, ez azokban az országokban fontos, ennek úgy kell megvalósulnia, hogy abban az országban kell bejelenteni a, ezeket a dolgokat, ahol sor kerül a tevékenységre. A nagy nemzetközi cégek politikája gyakran protekcionizmushoz vezet, hiszen ezeket az adóhatóság nem éri el, míg a KKV-k esetében nagyon nagy átláthatóságot kell megvalósítani, mindenről részletében be kell számolni a, hogyha a nagy cégek átláthatóbbak lennének, akkor az adó terheit csökkenteni lehetne a KKV-knak és a családi üzemeknek. Ez nagyon fontos a fejlődő országokban. Nagyon fontos, hogy a fejlődő országokban működő családi vállalkozások kapcsolatba léphessenek az Európai Unióban működő családi vállalkozásokkal. Nagyon fontos, hogy attraktívabb, vonzóbb legyen a vállalkozói tevékenység. A nagyok számára világos az is, hogy ezek azért lettek nagyok, mert az egyoldalú előnyöket kihasználták. Az adók 80%-a az Európai Unióban a KKV-k, ez, ez a KKV-k fizetik meg, és a nagy cégek pedig 4%-át. Eh, tehát itt teljesen világos, hogy a nagyok és a kis vállalkozások között egyenlőséget hozzunk létre, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos feladat, feladat, eh, amelyel intenzívebben kell foglalkoznunk. Ezért az országunként jelentést eh, véleményem szerint támogatni kell. Köszönöm. Thank you very much. Charles... Köszönöm. Charles Görens következik. Köszönöm, elnök asszony első váltásra nem egyértelmű számomra az, hogy miért van szükség küszöbökre, mert a mérettől, nem a mérettől függ az, hogy egy cég becsületese vagy sem, tehát felmerül bennem az, hogy ez a 750 milliós bevételi küszöb, ez, ez értelmese. Minden bevételt meg kell adóztatni, és ez megint csak az általános hatály mellett szól. Amennyiben küszöböt alkalmazunk, mindig lesz kiskapu amely alapján az átláthatósági követelmények alól kibújnak, Eh, és lehet köröztetni például a profitokat, eh, profit shifting, eh, hogy így a küszöb alá kerüljenek a cégek. Aztán eléggé paternalista ez a megközelítés. Ugye mi vagyunk azok, akik meghozzuk a törvényt, azonban nem csak ránk vonatkozik, hanem az érintett országok közigazgatására is, és ez akkor is igaz, vagy annál inkább igaz, hogy eh, gazdasági eh, partnerségeket eh, hozunk létre, megállapodásokat kötünk, és e-, el fog tűnni, e-, e-, nekünk kell más forrásból, vagy valakinek másik forrásból kell az eltűnő jövedelmeket pótolnia, mikor a negatív hatások realizálódnak. Tehát ebből a szempontból egyszer ugye átláthatóságot prédikálunk és gyakorlunk, másrészt viszont el kell érni azt, hogy a partnerországok kormányzati minősége olyan legyen, hogy a kiskapuk ne valósuljanak meg, és javuljon a kormányzás minősége. Ez pedig elengedhetetlen azon országok vonatkozásában, amelyek költségvetési támogatásra szorulnak, e, tehát e, szükség van vizsgálatokra, számbevőszéki vizsgálatokra is. És végezetül van egy kérdésem a két e, szakértőhöz, civil társadalmi szakértőhöz. Mi van azokkal az országokkal? A Dodd-Frank törvény az csökkenti-e az átláthatóságot, és azok az országok, amelyek egyetemes adókirovást alkalmaznak, jobban járnak-e, jobban kezelik-e ezt a problémát, jobban tudják-e megakadályozni a, a problémákat. Görögország példáját mondom, mert tudjuk azt, hogy ott probléma a megadóztatása a külföldön élő görögöknek. Az amerikaiaknál viszont az van, hogy függetlenül attól, hogy valaki Namíbiában, vagy Belgiumban, vagy Dél-Afrikában, vagy, vagy Németországban él, behajtják az adót. És be kell vallani az amerikai hatóságnak is a jövedelmet. Nyilván eh, lehet ezt kommentálni, ezt a véleményt, de azt gondolom, hogy eh, egyes esetekben ez is eredmény lehet. Eh, az átláthatóság nagyon jó dolog, de mégis láttunk olyan átláthatósági önkéntes átláthatósági próbálkozásokat, amelyeket például az ENSZ jegyzett, ahol a szándék nagyon jó volt, és vannak olyan cégek, amelyeknek természetesen nincs takargatni valójuk, és részt is vettek ebben, de a többiek nem terítették ki a kártyájukat. A mi politikánk azt kell, hogy elérje, hogy ez megvalósuljon, tehát az általános átláthatóság. Két megjegyzés volt, tehát és egy kérdés. Köszönöm. Lala Sánchez. Muchas gracias. Köszönöm szépen. ahogy a Starbucks vagy a Fiat legutóbbi esetét is mutatja Luxemburgban és Hollandiában, nem meglepő, hogy a bizottság arra törekszik, hogy az Apple és az ír állam közötti megállapodás illegális támogatásnak minősül, és ezért megszegi a versenyjogi szabályokat. Az adóelkerülés megfékezése az unió prioritásának kellene, hogy minősüljön probléma az, hogy nincsenek uniós szintű erőteljes jogkörök. Minden olyan vállalkozást vizsgálnak, amelynek a székhelye az Európai Unióban van, de nem minden olyan céget, amely itt működik. Az Apple ügye Írországban rávilágít arra, hogy meg kell szüntetnünk a vállalati titkolózást. És ez nem egy vagy két rosszul működő vállalatról szól, hanem azt mutatja, hogy már az elszámolások esetében is gond volt a jogi szabályokkal. Szükség van arra, hogy a multinacionális cégek adózási gyakorlatai nyilvánosak legyenek. És már olyan régóta zajlik a megszorító politika, hogy se nem észszerű, se nem etikus, hogy továbbra is a munkavállalók viselik a terheket, miközben a multinacionális cégek nem járnak hozzá azokhoz a struktúrákhoz, amelyek a profitszerzésüket lehetővé teszik. Az Európai Unióban az Európai Bizottság szerint a társasági adó bevételek 2006 és 2014 között 28%-kal csökkentek, és ez 2,5%-et tette ki a GDP-nek. Eközben a vállalatok bevétele emelkedett. És szeretném még megemlíteni a bizottság által említett küszöböt, amely fölött a vállalatoknak közzé kell tenniük az információikat, és nagyon fontos, hogy ez sokkal alacsonyabb legyen a 750 millió eurónál, ahol azt a bizottság jelenleg meghatározta. Az OECD is kimondta, hogy ez a multinacionális cégek 90%-át kizárná a hatályból, és ez rendkívül problémásnak bizonyulhat, és nagyon sok fejlődő országnak is nehézséget okozhat ez, hiszen megszokott, hogy a kisebb multinacionális cégeknél ennél alacsonyabb a bevétel, és külföldi tulajdonosai vannak ezeknek a vállalatoknak. Liberia és Burundi teljes költségvetésének felel meg ez a 750 millió euró. És az irányelv harmadik cikkében is olvasható, hogy ez a 750 milliós küszöb csak akkor működik, hogyha gyakorlati hatás nélküli, mindössze jelképes értékkel bíró rendelkezést akarunk alkotni. A jogalkotási folyamat során szembesültünk azzal, hogy a vállalati lobby eh, mennyire erős, illetve a tagállamokból is egyes csoportok és eh, eh, problémákat okoztak. Szeretném megköszönni az olyan aktivistáknak, mint Rossz Sárdoné, aki hónapokon át nagyon sok erőfeszítést tett ebbe az irányba. Az adminisztratív terheket minimálisra kell csökkenteni. A nyilvánosságra hozott információ érthetőségét biztosítani kell, és a DAC 4 vagy a BEPS rendelkezésekkel pedig nem lehet átfedés. És nem szabad bedölni annak sem, amit az átláthatóság ellenzői mostanáig elmondtak. A vállalatok adózási gyakorlatait nyilvánosság kell tenni, hiszen ezt teszi lehetővé, hogy elvégezzük a munkánkat. Ha csak a parlamentiek, parlamenti képviselők tudják, hogy a vállalatok hogyan kerülik el az adókat, akkor nekünk kell törvényeket alkotnunk azért, hogy ezt megelőzzük. És utolsó gondolatként szeretném elmondani, hogy mindannyian tudjuk, hogy a polgárok mennyire belefáradtak már a vállalati elitbe, miközben ők elszegényednek és megszorításoknak vannak kitéve. És ezért van az, hogy az eurofóbia és más problémák is elterjedtek. Köszönjük szépen, Heidi következik. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném kifejezni az elégedettségemet az Elis Line által elvégzett munkával. Szeretnék három kulcsfontosságú elemet kiemelni. A nem agregált adatokat hangsúlyozza, és ez azok a harmadik országokra is vonatkozna, ahol működnek ezek a vállalatok. Ezen kívül alacsonyabbra tenni a küszöböt 40 millió euróra. Harmadszor pedig kiszélesíteni az információ kérések hatáját, és nyilvános nyilvántartást is szeretne. Mi nagyon is támogatni tudjuk ezt az irányvonalat, és úgy gondoljuk, hogy helyenként lehetne még javítani ennek a javaslatnak a minőségén, de nincsenek vele súlyosabb problémák. Tehát azt hiszem, hogy mostanáig nagyon jól folyt a munka. És hadd emlékeztessek arra, hogy a részvényesekre vonatkozó irányelvből indultunk, amit a parlament végre elfogadott a múlt héten. És ez tartalmazta ezt a meglehetősen ártalmatlan módosítást, az országonkénti jelentéstételről, és nagyon kis többséggel sikerült ezt elfogadni a Júri Szakbizottságban, később pedig a plenárison. De ez vezetett ahhoz, hogy a bizottság végül alkotott egy horizontális javaslatot. Tehát azt hiszem, hogy a parlamentben egy kiváló munkát végeztünk. Köszönjük szépen, nem láttam, hogy bárki más szeretne hozzászólni. Ha ez valóban így van, akkor mondanék még néhány szót, mielőtt a bizottságnak megadom a szót. Hallottuk, eh, hogy a legtöbben egyetértenek azzal, hogy a bizottság javaslata nem eléggé ambiciózus, és emiatt bírálták a bizottságot. 2008-ban volt a válság, és ebből valamennyien megtanultuk, hogy akárcsak a 30-as években a pénzintézeteket eh, meg kell regulázni, különben az átlagemberek fogják ennek az árát megfizetni, és ez a globális gazdaságra is kihat majd. És évekkel később tudjuk, hogy Hány év telt el azóta? Már kilenc éve volt ez. Szalad az idő. És az Egyesült Államokban is nehezebb most az OECD ajánlásai alapján előre haladni. Sokan nagyon pessimisten viszonyultak ehhez a témához, és nem sikerült jelentős mértékben javítani az adózási helyzeten. De itt van a FIZMA főigazgatóság részéről Jean-Philippe Rabin, a DEFCO részéről pedig Maria Monteoluke. Tehát most a megfelelő neveket mondtam? Tehát Rabin úr parancsoljon. Maybe, maybe... Oh, <laughs> I can't see it. Because you're, you're not a nem, nem sokszor szokott ő el, ön eljönni a, a bizottságunkba. Köszönöm szépen, elnök asszony. A pénzügyi stabilitás, illetve a tőkepiaci unió a mi szakterületünk, tehát a FIZMA rövidítés az nem fedi teljesen a tevékenységünket. Valóban mi foglalkoztunk ezzel a javaslattal, és valóban jól mutatja ez azt is, hogy a FIZMA, amelyik eh, ezzel a témával, miért a FIZMA foglalkozik ezzel a témával, nem pedig a taxud, ez azért van, mert ez eh, csak a kezdet, ez eh, egy átláthatósági kérdés. És nem pusztán adózási eszköz. És ezért van itt egy kettőség azok között, akik eh, nagyon nagy reményeket fűznek ehhez az eszközhöz, illetve a között, eh, hogy a FISMA eh, főigazgatóság és ennek a javaslatnak is a legfontosabb célja a bizottság részéről is először is az volt, hogy a közvélemény átláthatóság iránti igényét teljesítse. És ez az adóelkerülés elleni küzdelemnek is része, de nem olyan központi jelentőségű, mint más elemek, amelyeket a bizottság szintén jelenleg valósít meg, és az Unió is foglalkozik ilyen eszközökkel. Tehát mindezt kontextusba kell helyezni, és közösen értelmezni a bizottság általános elveivel az agresszív adótervezés és az adóelkerülés kapcsán. És ezek ennek a szakbizottságnak is a prioritásai. Ami pedig az ambíció hiányát illeti a bizottság részéről, ezt talán nem kellene ennyire eltúlozni, tehát a bizottság az első olyan joghatóság a világban, amely ilyen javaslatot tett, és hogyha az EU elfogadná ezt a javaslatot a bizottság javaslata alapján és a törvényalkotási folyamatnak megfelelően, akkor az Unió lenne az első olyan joghatóság a világban, ahol ilyen szintű átláthatóság valósulna meg. Nincsen más olyan hely a világban, eh, ahol ezen az úton járnának. És itt figyelembe kell vennünk azt, hogy eh, mi történt mostanáig az átláthatóság területén, hogy mit tett a bizottság, Tavaly elfogadtuk az administratív együttműködésről szóló rendelkezéseket. Ezeket a multinacionális cégek kötelesek megtenni az adóhatóságok irányába, és ez lehetővé teszi, hogy sor kerüljön ezeknek az információknak a cseréjére az Európai Unión belül. Ezen kívül, mivel több oldalú egyezményt írt alá az összes EU tagállam, de nem is tudom most pontosan, hogy hány másik joghatóság, de azt hiszem, hogy több mint 30 világszerte, ideértve Japánt, Kínát és sok más fontosabb joghatóságot. Ez az információcsere az adóhatóságok között tehát az EU-n kívüli joghatóságokkal való információcsere. És egyébként vannak fejlődő országok is, amelyek bekapcsoltak ebbe a rendszerbe, és az adóhatóságok megkapják az információkat az Uniótól. Ez azt jelenti, hogy országonként kaphatnak információt az uniós multinacionális cégekről. Mit értünk el ezzel? Ezt tetőzzük be a javaslatunkkal. És úgy gondoljuk, hogy vannak ebben olyan arányossági elemek, amelyeket szintén figyelembe kell venni. Nagyon alapos hatástanulmányt végeztünk, és Megvizsgáltuk a küszöb csökkentésének a lehetőségét, az agregálás nélküli figyelembevételt, és miután ezeket megvizsgáltuk, lehet, hogy a bizottság javaslata nem tűnik annyira ambiciózusnak, mint ahogy azt önök várták volna, főleg az arányosság miatt. Amikor például azt mondjuk, hogy a küszöb túl magas, akkor azt is fontos tudni, hogy ez a küszöb, ami körülbelül 6000 multinacionális céget érintene, amelyek az EU-ban működnek, legalább 6000 ilyen vállalatot. Tehát ez valóban a multinacionális cégeknek csupán 10-15 százalékát fedi le. Ugyanakkor az ő tevékenységük 90%-át lefedné, tehát a multinacionális cégek teljes tevékenységének a 90%-át. Tehát ha még több céget szeretnénk lefedni, például, hogyha 750 millió euróról egy alacsonyabb küszöbre váltanánk át, az lehetővé tenné, hogy a 10% részét vagy egészét is lefedjük, de ugyanekkor meg sokszorozná a hatály alá tartozó cégek számát, körülbelül tízszeresére növekedne ez ekkor. Ami pedig az információ mértékét és részletességét illeti, Itt is figyelembe kell venni az arányosság és észszerűség követelményeit a bizottság javaslatán belül. Ennek az az oka, hogy most először, és ellentétben azzal, ami más országonkénti beszámolási javaslatok esetében történt, ugyanis vannak más ilyen javaslatok is jelenleg készülőben. Tehát ebben a javaslatban a bizottság azt ajánlja, hogy a nem uniós multinacionális vállalatokat is vegyük bele a hatályba. Ez olyan cégeket takar, amelyeknek a székhelye az unión kívül van. Viszont mivel van tevékenységük az unión belül is, azt javasoljuk, hogy az irányelv hatája alá is tartozzanak bele, illetve hogy országonként kelljen beszámolót készíteniük. Természetesen sok információt lekérhetnénk ezektől a vállalatoktól, de figyelembe kell vennünk az unió igényeinek az észszerűségét. Ugyanis itt nem csak a befizetett adókról van szó, hanem sok olyan kontextusbeli információ is létezik, amely ebben a beszámolóban benne lenne. Ilyen például az alkalmazottak száma, a tevékenységre vonatkozó információk, a nyereség, és ezért kell lennie egy bizonyos arányosságnak abban, amit az Unió elvár ezektől a vállalatoktól. Tehát ennek kapcsán szeretném elmondani, hogy ez a javaslat nem tartalmaz elég információt arra vonatkozóan, hogy mi történik a harmadik országokban. A bizottság úgy döntött, hogy azt javasolja, hogy a beszámolóban a releváns információ szerepeljen, egy olyan országlista alapján, amelyekben a megfelelő irányítás nem valósul meg. És ha vannak kapcsolatok egy csoporton belül, tehát az uniós vállalkozások és a külső vállalkozások közötti kapcsolat, akkor a bizottság megkövetelné, hogy ezekben az országokban a vállalkozások teljes tevékenysége legyen nyilvános. És ebben az értelemben a bizottság célzottan kezeli a fő kockázatokat. és remélhetőleg a kockázatoknak egy elég nagy arányát sikerül lefedni. Elnézést, 11.30-kor lesz egy plenáris ülésünk, és az embereknek még át is kell odaig jutniuk. Szeretnénk 25-kor befejezni. Tudom, hogy nagyon sok részletet kell még önnek elmondania, de arra kérném, hogy fogalmazzon tömörem. Mindjárt befejezem. Csak hogy lezárjam ezt a témát. Az ambíció hiánya az egy nagyon igazságtalan jelző bizottságra, amely az ország szintű beszámolókat javasolja, és ez egy nagyon nagy előrelépés. Ami pedig a javaslat egyéb elemeit illeti, azt mondanám, hogy ezeknek a kulcsszava az arányosság. És ezt a hatásvizsgálatunk alapján tanulmányoztuk. Eszembe jutott, hogy be kell fejeznünk. A DEFCO kerül most sorra, de kérném, hogy nagyon röviden fogalmazzon, és még szeretném megadni az előadónak is a szót. Thank you, Madam Chair. Uh, very... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden. Hadd mondjam el, hogy nagyon szorosan együttműködünk a Digifizmával, és támogatjuk az ő e, javaslatuk bemutatásának módját, és azt gondolom, hogy nagyon fontosak az önkéntes mechanizmusok, amelyek különböző szinteken valósulnak meg, technikai e, segítségnyújtás szintjén a DigiDevCon-ban e, igyekszünk technikai lehetőséget, képességet biztosítani az egyes országoknak, hogy megküzdjenek ezekkel a problémákkal. Két-három konkrét példát mondanék bilaterális együttműködés a költségvetési támogatáson keresztül e regionális szinten támogatjuk a regionális hatóságok együttműködési képességét. Tehát nem csak technikai segítségnyújtást adunk, hanem kapacitást is adunk arra a regionális szinteknek, hogy igénybe vegyék ezt, illetve globális szinten nagyon fontos, hogy Tanáttal kapcsolatos erőfeszítéseket felgyorsítsuk. Az Európai Bizottság ezt az eszközt éppen az Európai Monetáris Alappal igyekezett, dolgozta ki, annak érdekében, hogy jobb képet kapjon arról, hogy az egyes hatóságok milyen munkát végeznek az egyes országokban. Köszönöm szépen, mondja az elnök, talán egy másik alkalommal meg tudjuk nézni, hogy hogyan javította ez a munkát. Most megadnám a szót Elis lánynak, tessék. Köszönöm szépen, Linda. Nagyon röviden szeretnék köszönetet mondani minden kollégának. Köszönjük a prezentációkat, köszönöm az Európai Bizottság munkáját. E, egyes töltókokban egyáltalán nem értünk egyet, de természetesen még lesz további lehetőségünk az együttműködésre, és megvizsgálni a kollégákkal ezeket a témákat. De hadd mondjam el még azt, hogy még akkor is, hogyha mi vagyunk az elsők, akik megpróbálják ezt az intézkedést végrehajtani, ez nem azt jelenti, hogy nem akar, hogy nem akarnánk az egyensúlytalanságokat leküzdeni, hogyha figyelembe vesszük a fejlesztési politikában a politika koherenciát, ez elengedhetetlen, mert ezek az országok soha nem lesznek eléggé politikailag olyan ugyanan erősek, hogy azzal az információval rendelkezenek, amivel le tudják küzdeni a multicégek adóelkerülési gyakorlatát. Ez a mi felelősségünk is. Köszönöm, elnök Persze már nincs túl sok időnk, de ez a race to the bottom, ez folytatódik globális szinten. És közös adóalap nélkül nem fogunk tudni ezzel szembenézni. Köszönöm. A módosítások benyújtásának határideje március 24-e péntek 12 óra április 25-én szavazunk a véleményről. Köszönjük az Európai Bizottságnak, hogy részt vettek. Kedves kollégák, most felfüggesztem a szülést, és három órakor folytatjuk, amikor is a Brexitről fogunk beszélni, és ebben az összefüggésben el kell mondanom, hogy mivel kollégánk visszamegy az Egyesült Királyságba, ezért tőle is elköszönünk, és köszönjük a munkát.